Dear colleagues, I guess uh, we, can, we can begin the... Kedves kollégák, azt hiszem, hogy most már itt az ideje, hogy elkezdjük a munkát. Okay. Uh, point number one, adoption of the... Első napi rendi pont, nem meglepő módon a napi rend tervezet elfogadása. Van valakinek esetleg a napi rend tervezettel kapcsolatban módosító javaslata? Úgy látom, hogy senkinek. Jó, akkor elfogadottnak tekintjük bejelentések, elnöknek nincs bejelenteni valója, a hármas napi rendi pont. Viki Fordot üdvözlöm itt, aki az IMKO szakbizottság elnöke, az IMKO szakbizottság tagjait is természetesen üdvözlöm, a Júri szakbizottság tagjait is üdvözlöm. Az Európai Bizottság irányelv javaslatáról kell ma beszélnünk, a digitális tartalom szolgáltatás egyes aspektusaival kapcsolat, illetve az ehhez kapcsolódó hatástanulmány. Erről beszélünk az első felében a mai ülésnek, a második felé pedig majd Vicky Ford elnökre, akinek egyébként most meg is adom egyből a szót. Köszönöm szépen! Üdvözlök mindenkit, aki online követi az ülésünket. Nagyon nagy számú érdeklődő szokott vonzani az IMCO ülése, úgyhogy azért úgy gondolom most is nyilván rengetegen érdeklődve figyelik ezt a roppant érdekes ülést a digitális tartalom szolgáltatással kapcsolatban. Pável, köszönöm a felvezetőt. Az első felét társ elnöki szerepben fogom levezetni a saját kezdeményezési jelentések egyetében is nagyon jól működött ez a kettős egy, vagy együttes munka, tehát hogy társult szakbizottságként látjuk ezt a munkánkat, hogy úgy döntöttünk, hogy miért ne tehetnénk meg ugyanezt jogalkotási témában is. Azt hiszem, hogy a fogyasztók számára itt tudjuk a legjobb eredményt garantálni, és mégiscsak ez a dolgunk, a fogyasztók, a polgárok szolgálata. Tehát mindenkit üdvözlök, az e-meeting alkalmazáson keresztül elérhető minden dokumentum, QR kódokat egész egyszerűen a mobil eszközzel szkennelhetik, és akkor azonnal bejönnek a dokumentumok, aki nincs hozzászokva még ehhez, ezt próbálja ki. Köszönöm. Köszönöm, ha Ford asszony nem bánja, ha nincs ellenvetése, akkor Dick Stardemeyernek adnám meg a kötelmi és joggal foglalkozó osztály vezetőjének az Európai Bizottság részéről. Kérem, hogy 10 percben próbálja összefoglalni ezt a jelentést. Brief. Köszönöm szépen, megpróbálom nagyon röviden összefoglalni. Először is köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy a két bizottság közösen szervezetülésén részt vehetek. Mindkét szakbizottsággal szeretünk együttműködni. Ez a kétféle szaktudás csak előnyire szolgálhat ennek az ügynek. A holland elnökség is sokat dolgozik ezen a tanácsban. Jól haladnak a tárgyalások, úgyhogy nagy várakozásokkal várjuk a két szakbizottsággal való együttműködést. Ami a digitális tartalmat illeti, ez egy olyan javaslat, ami az első eredménye a digitális egységes piac stratégiával kapcsolatos munkának. Meghatároztuk a legfontosabb akadályokat a digitális belső piac kiteljesedése előtt holisztikus módon. Mi a gazdasági érvelés e mögött, a javaslat mögött? Az Egyesült Államok mögött elmaradunk, nagyjából csak a fogyasztók harmada vásárol határokon átnyúlóan, összehasonlítva a belföldi vásárlókkal, és csak az eladók harmada árusítja termékeit határokon átnyúló módon. Ez a különbség a határokon átnyúló elektronikus kereskedelemben magyarázza meg a különbséget az Egyesült Államokhoz képest. Ezen akarunk változtatni. A bizottság kétféle cél tűzött maga elé. Az első, hogy több versenyképesebb európai vállalkozást szeretnénk, akik nem csak a saját országukban értékesítenek, hanem az első, egész digitális belső piacon, és így versenyképesebbek lehetne, lehetnek Európában és Európán kívüli versenytársaikhoz képest is. Szeretnénk a fogyasztói bizalmat is javítani, EU normákat létrehozva magas szintű fogyasztó védelemmel a határokon átnyúló vásárlásokra. A hatástanulmányban megvizsgáltuk a jogi helyzetet, és megvizsgáltuk a gazdasági helyzetet is. A jogi helyzetben mit találtunk a digitális tartalommal kapcsolatosan? Azt, hogy alig van konkrét jogszabály EU szinten, tagállami szinten nagyon megosztott a kép. A tagállamok az általános szerződési jogot alkalmazzák, és ez nagyon eltér országonként. Van, ahol ez béleti szerződésekhez tartozik, valahol kereskedelmi, valahol értékesítési szerződéshez amiből nagyon eltérő jogorvoslati lehetőségek vezethetők le. Vannak közülük kötelezőek, vannak nem kötelezőek, nagyon eltérő jellegűek. Egy kibontakozó trend több tagállamban is a kétoldalú tárgyalásokból kiderül, hogy a tagállamok közül sokan ezt szeretnék, hogy a digitális tartalmat specifikusan szabályozzuk. Ha megnézzük, hogy milyen törvények eh, léteznek a jogszabályokotási eljárásban, ezek eltérnek hatályban és tartalomban is. Egy dologban eh, eh, egyeznek, hogy mindegyik kötelező. A kereskedelmi szervezet ezért fordult hozzánk, és azt mondta, hogy a bizottságnak tennie kell valamit, hiszen e, a végén 28 féle kötelező törvényel találkozunk, és nem tudunk ebben működni, nem tudunk értékesíteni, nem tudjuk értékesíteni a termékeinket az egész belső piacon. Hogyha megnézzük a, a fogyasztók problémáját még konkrétabban és a vállalkozásokét, ezek a különböző törvények költségesek a vállalkozók számára, de a fogyasztók számára is sok problémát e, jelentenek. Például a piac, nagyon fontos, legalább 17 millió vagy 70 millió fogyasztó használja a zene, antivírus szoftver és a felőtárolás eszközeit, és ez a 70 millió fogyasztó problémákat tapasztal, háromból egy nehézségekbe ütközött a digitális tartalomnál. Ezek eltérő problémák, de nagyon gyakran konformitás kérdések merültek fel, rossz minőség, hozzáférhetetlenség, rossz tartalom, stb. És csak a 70 millió közül csak 10% kapott jogorvoslatot. Ennek az eredménye, hogy pénzügyi és nem pénzügyi károk keletkeznek jelentős mértékben. Másodszor sok szó esett már erről, de meg akarom említeni, hogy a digitális tartalom és az adat megkülönböztetése miért szerepel az a javaslatban. Az adatok lefedettsége az egyik legfontosabb, illetve az adatokra való kitérés az egyik legfontosabb eredményeben a javaslatban. Amikor a piacot vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az digitális tartalom nagyon nagy adat, nagyon nagy piaci részesedéssel bír. A fogyasztók 30%-a antivírus és navigációs szoftvereket használ, és felhőtárolási eszközöket, sokan stream eszközöket használják, és több mint 50% TV kapcsolatot használ adat szolgáltatással szemben, nem pedig ellen, nem pedig fizetésért. Nem sokan tudják viszont, hogy azok az adatok, amelyekkel úgymond fizetünk, gazdasági értékkel bírnak. Vagyis adunk valamit, ami ugyanannyit ér, mintha pénzt fizetnénk. Három fogyasztóból egy, 36 százalék, aki így használja a, a, fogy, a szolgáltatásokat, problémákkal találkozik. A kérdés, ezek a fogyasztók miért nem rendelkeznek ugyanazokkal a jogokkal, mint aki pénzt fizet? Mondjuk letöltünk egy dalt, ami 99 centbe kerül, akkor senki nem kérdőjelezi meg, hogy jogaink vannak, hanem szól a zene. 2002-es EOCD tanulmány szerint a születésnapunk két amerikai dollárt ér ez az adat. Olyan a személyes adatok, mint az e-mail cím, postai cím, kor, vagy nem. Ezek, akik ezekkel az adatokkal fizetnek, miért van kevesebb joguk, mint azoknak, akik pénzzel fizetnek? Van még egy ér? és most ezt a szállítói oldalról néztük, nézzük, hogy kiegyenlített versenyfeltételekre van szükség, hogy technológia semleges és jövő biztos legyen az alkalmazott megoldás. A különböző disztribúciós központok közötti határok eléggé elmosódnak, és a termék megfelelő kialakítása, vagy a disztribúciós csatorna megfelelő megválasztása esetleg azt jelenti, hogy elkerülhetnek bizonyos szabályokat egyes szolgáltatók, ezt akarjuk elkerülni. Összefoglalva nagyon röviden, ez a gazdasági és politikai indoklása a javaslatnak. Néhány szó magáról a javaslatról. Először is nagyon fontos ezt elmondani, ez egy célzott teljes harmonizációs irányelv Mit jelent ez? Először is teljes harmonizációra törekszik ez az irányelv, ami azt jelenti, hogy a lehetőséget megteremtjük, hogy egyféle szabályrendszer legyen érvényben az adatértékesítésre. Másodszor ez egy célzott probléma orientált megközelítés. Vagyis csak azokkal a problémákkal akarunk foglalkozni, amelyek itt nehézséget jelentenek. Ez a javaslat tehát nagyjából csak 20 tartalmi cikket tartalmaz. Ezekben a bizottságokban sokszor olyan jogszabályokat is tárgyalunk, amelynek több száz cikke van. Tehát ez nem egy opcionális megközelítés, mint a közös európai értékesítési jog, hanem egy tudatos harmonizációs megközelítés, kifejezetten problémaorientált nem rendeletet, hanem irányelvet alkotunk. A tagállamoknak ez lehetőséget ad, hogy ezeket a szabályokat úgy alakítsák, ahogyan az megfelel a saját szerződési joguknak. Nem mondjuk ki, hogy a szerződés jellege milyen. Továbbra is kimondhatja a tagállam, hogy ez és ez egy eh, szerződés, de az irányelv a fogyasztóknak jogokat biztosít. Ez az eredmény, amit szeretnénk hogy a tagállamok építsék be saját nemzeti jogukba ezeket a szabályokat, és ne legyenek ütközések a nemzeti szerződési joggal. Ami a hatályt illeti, itt történik elsősorban a harmonizáció, széles körben meghatározzuk a digitális tartalmat. Miért? Azért, mert azt akarjuk, hogy ez technológiás, elmeleges legyen és jövőbiztos, kiegyenlítettek legyenek a verseny feltételek, és ne legyen diszkrimináció tartalmi kategóriánként vagy disztribúciós csatornánként. Ezért sokféle digitális tartalomra vonatkozik a javaslat, CD-n tartalmazott zene, DVD-n rögzített film, vagy egy szoftver, amivel letöltünk tartalmakat, egy Office programot, vagy olyan programokra is vonatkozik, amelyekkel hozzáférünk tartalomhoz streaminggel az interneten, mozifilmeket lehet így elérni, vagy zenét, vagy egyéb szoftvereket, szolgáltatásokat. Például, hogyha valaki a felőben tárolja a fényképeit, vagy közösségi médiában vesz részt. A kegyenlített feltételek tehát a célunk és a széles hatály. Ami az adatért kapott digitális tartalmat illeti. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem akaroljuk az egész internetet szabályozni. Nem azt mondjuk, hogy valamikor valaki rákattant a YouTube-ra, tint a YouTube-ra vagy az a Google-re, akkor az irányelv hatája leesik. Pragmatikusan gondolkodunk, és a fogyasztó, az átlagfogyasztó szempontjából vizsgáljuk a kérdést Egyre inkább tudja a fogyasztó, hogy valamit ad cserébe, de azt nem tudja, hogy a metadatait és az IP címét is begyűjtik, úgymond. Ez egy szabályozatlan szempont egyelőre. Ez olyas valami, amit nem szabályozunk, illetve a reklámokat bizonyos weboldalakon. Ezek csak azok az adatok, amelyek a szerződés végrehajtásához szükségesek, és nem azok, amelyeket például jogi kötelezettség miatt gyűjtenek a szolgáltatók, vagy azért, mert a szolgáltatást nyújtani akarják. Például, ha valaki navigációs alkalmazást vásárol, akkor a navigációs alkalmazásnak tudnia kell, hogy éppen hol vagyunk, különben nem tudja elmondani, hogy hogy jutunk el ebből a B pontba. Ez a fajta adatgyűjtés nem tartozik a hatályba. A második rész a konformitás teszt, amit harmonizálunk. Itt részlegesen új megközelítést alkalmazunk, vagyis prioritást adunk a szubjektív kritériumoknak. Mi, ami a szerződésben szerepel, nagyon is számít. Miért? Azért, mert nem akarjuk, hogy mindez ütközön a szellemi tulajdonjoggal. Nem akarjuk, hogy a szolgáltató olyan helyzetbe kerüljön, hogy ebben a szerződési láncolatban visszaérünk a jogtulajdonoshoz, de a törvény arra kötelezi, hogy valami olyasmit szolgáltasson, amit igazából a szerződés szerint nem tud. Ezt a dilemmát nem akarjuk ráröltetni a szolgáltatóra, arra összpontosítunk, ami a szerződésben szerepel. Elemeztünk nagyon sok szerződést, és azt láttuk, hogy vannak elég homályosan megfogalmazott szerződések is, mert a azt mondja mondjuk, hogy a szolgáltató megtesz mindent, hogy a legjobb minőséget szolgáltassa, ezért szeretnénk objektív kritériumokat bevezetni. És a fogyasztónak bizonyos jogokat is kívánunk biztosítani, ragaszkodva az értékesítés irányelv szintjeihez, hozzáigazítva ezt a digitális piac sajátosságaihoz, de mivel elnök úr jelzi, hogy lejárt az időm, ezért nem megyek bele a részletekbe, a következő terület, ahol harmonizálunk, a modalitások, ahogyan ezeket a jogokat használni, vagy ki lehet használni. A, például a bizonyítási teher megfordításával erre is szót, erről is szót ejtünk majd később, illetve hogyha a tartalmat módosítják a szerződéskötés után, és a jobb átkapcsoláshoz, a hosszú távú szerződések megszüntetésére is lehetőséget adunk. Amint elmondtam, csak azokra a pontokra összpontosítunk, amelyek lényegesek, a legfontosabb problémákra, és önök elé bocsátjuk ezt a 20 rendelkező cikket nagyjából, amelynek a célja tehát a kiegyenlített feltételrendszer és a vállalkozások számára a lehetőség, hogy hozzáférést kapjanak egy nagyobb piachoz, így versenyképesebbek legyenek, ez az egyik, a másik pedig, hogy növeljük a fogyasztói bizalmat, tehát hogyha a fogyasztó egy másik országban vásárol, tudja, hogy ott is érvényesülnek a fogyasztói jogai. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy elúsztam az időt egy kicsit. Köszönöm szépen a bevezetőjét, most pedig itt az ideje annak, hogy a társjelentőket meghallgassuk. Először szeretném megadni a szót Fosz úrnak, aki a Júri Szabizottság társjelentéstevője. Axel, kérlek, három perc. Igen, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen Stoutmeier úrnak is a bevezetőjét. Igazából egyetérek, egyetértek a célokkal, azt is jónak tartom, hogy teljes harmonizációról beszélünk, mert főként az adatok területén eh, a határokon átnyúlás gyakran megtörténik. Azt is nagyon támogatom, hogy kiegyensúlyozott jog jöjjön létre a szerződéses felek között egy, egyrésztről a fogyasztóvédelmi szempontból fogyasztói jogból legyen ez megfelelő. Lenne még egy kérdésem. A szerződéses szabadság kérdéséről. Ez hosszabb időre mennyire lesz ez kötelező, hiszen erre is ügyelni kell. A ki egyenlítés, illetve az illesztéssel javaslatnak más digitális területen tapasztalható javaslatoknak, például az online kereskedelem, kereskedelmi jogszabályokhoz, vagy távértékesítési jogszabályokhoz. Itt is konzisztenciára van szükség, ezeket is együttesen kell kezelni. A fogyasztó kifejezés nem félrevezető-e, hiszen itt szerződéses viszonyról van szó, és hogyha szolgáltatásokról, vásárlásról, bérlésről beszélünk, akkor itt nem a fogyasztó, hanem inkább az eladó, vevő, a szolgáltatást biztosító, a szolgáltatást igénybe lenne a jobb kifejezés, szerintem a fogyasztó kifejezést itt még javítani kellene. Nagyon fontos az, hogy minden a jövőbe mutasson a kettes cikkel kapcsolatban a digitális tartalmak definíciója. A szolgáltatások esetében egy másfajta szolgáltatást is nyújtok, egy munkaszolgáltatást is, amelyet talán kicsit másképp kell értékelni. A hármas cikk a felhasználási terület, hát a következő lenne a kérdésem, ha jól értettem, ez csak az üzlet és a fogyasztó, illetve a vevők közötti kapcsolatról van szó. a hármas cikk a egyes pontjában a személyhez kötött jogokkal kapcsolatban lehető gond lesz az adatvédelmi előírásokkal. Az utolsó pontom, ez a bizonyítás terhének megfordítása a 9 pontban. Itt a fogyasztónak a felelőssége az, hogyha egy termék mellett döntött, azt megveszi, akkor neki kell azon lennie, hogy ez a termék a saját technikai környezetében integrálható legyen. Itt a, az eladót lehet -e arra korlátozni, hogy fordítsa meg a bizonyítás terhét. Tehát itt nagyon Fontos az, hogy kiegyensúlyozott legyen a viszony a vásárló és az eladó között. Ezt szerettem volna gyorsan előre bocsátani. Elnök, köszönöm szépen, Axel. Most meghallgatjuk Gebhardt asszonyt is, ha lehet három percben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bemutatójukat, és köszönöm szépen az Európai Bizottságnak is azt, hogy valóban az elnök urat kérném, hogy kapcsolják a, a mikrofonját, mondja Gebhardt asszony. Köszönöm szépen, ugyanis nagyon nehéz úgy beszélni, hogy valaki más is hallok. Tehát örülök annak, hogy az Európai Bizottság, ami megvalósította azt, amit megígért az elmúlt ciklusban, az opcionális rendszer ahhoz vezetett sajnos, hogy nem sikerült előre jutnunk, és most ezt már elhagyták. Azért is köszönetet mondok, hogy magas szintű ez a javaslat. Nem szeretnék mindent újra felsorolni, csak néhány dolgot szeretnék felvetni, amelyek véleményem szerint nem elég világosak első a felhasználási terület, a digitális tartalom és a kézzelfogható dolgok szétválasztása nem igazán meggyőző, és hogyha megnézzük a definíciókat ebben a jelentésben, illetve Árimos úr jelentésében, akkor azt láthatjuk, hogy sok átfedési terület van, és sok szürke zóna, ahol nem tudjuk azt, hogy most milyen üzlet online, és melyik nem az, és gondolnunk kell a dolgok internetjére is, és ennek kapcsolatban igazán látom azt, hogy ezt a megkülönböztetést hogyan lehet majd valóban végrehajtani. Gondoljunk itt például az intelligens autóra, amely szoper nélkül nem működik, akkor milyen mi ez tulajdonképpen, vagy azok a termékek, amelyek amelyeket fel lehet fogni digitális tartalomként, hogy ez inkább máshova tartozik. Tehát olyan kérdésekről van szó, amelyeket tisztázni kell. A második dolog a szolgáltatások szerződés képessége. Csak is a szerződéses elírások mérvadóak a jelenlegi javaslat szerint. Ez problematikus, mert ezek különbözőek lehetnek, és fel lehet tenni a kérdést, hogy hol van itt a harmonizáció ebben az összefüggésben. Akkor, hogyha a feltételek a felhasználók esetében nagyon különbözőek. Az objektív elem, például a, a, nem játszanak szerepet, tehát olyan kérdések ezek, amelyeket jobban meg kell vizsgálnunk. A harmonizáció szintje. Én támogatom a teljes harmonizációt. A tartalomtól függ ez, és ha meghallgatom azt, amit Fosz úr mondott, például a bizonyítás terhének megfordításáról, hogy ezt esetlegesen eh, megkérdőjelezi, akkor ezáltal megkérdőjeleződik a teljes harmonizáció is. Sajnálom, nagyon sok konkrét kérdés merül fel. Minél hamarabb tisztázzuk az Európai Bizottsággal ezeket a kérdéseket, annál gyorsabban tudunk dolgozni. Most itt abba hagyom, mert szerintem már elég kérdést tettem fel. So, Azt szerepel ezen a ponton a forgatókönyvben, hogy az Európai Bizottság reagáljon a kérdésekre, de hogyha nem bánják a kollégák, és a, akkor hallgassuk az összes kérdést, nagyon hosszú a szót kértek listája, és talán egyszerre tudnának válaszolni akkor a kérdésekre. Mi? Ha mindenki bólogat? Csodás. Ebben az esetben az Panova asszony a következő az elnék előadók sorában aki viszont nincs itt. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani az Európai Bizottságnak ezért a javaslatért. Főként az európai fogyasztók számára ez nagy előlépés, előrelépés lehet. Egy olyan jogi keretet biztosítva, amely a sajnálatos módon a digitális tartalomszolgáltatás esetében a legtöbb tagállamban hiányzik. E, igen széles értelmezésű lenne a hatája ennek, ezt jól látni. Tehát nagyon gyakran előfordul az, hogy nem anyagi jellegű ellenszolgáltatással fizet a, a tartalomért a, a felhasználó, ami különösen nagy jogi űrt teremt a jelenlegi helyzetben. Fontos a fogyasztók szempontjából, hogy a azzal a védelmi szinten, fogyasztóvédelmi szinten megfelelő védelmet biztosítsunk, mint amihez hozzászoktak már. Ensuite, euh, la, bien sûr, la... Aztán a a személyes adatok védelméről szóló irányelve való kompatibilitás, nyilván itt is felműr az, hogy hogyan tudunk az egyikről átlépni a másikra, és aztán persze vannak olyan pontok, amelyeket lehet még javítani, gondolok itt elsősorban az interoperabilitás fogalmára, amely mai meghatalmazásaink szerint, vagy definícióink szerint igazából a kompatibilitást fedi le, és nem az interoperabilitást, tehát ezen még javíthatnánk. A hatály esetében azt is érdemes lenne tisztázni, hogy a digitális és a, a, a fizikai termékekre mikor és hogyan terjed ki. Éppen ezért fontos, hogy azokat a szerződéseket is lefegye, ahol adatokkal fizetnek a felhasználók de az is előfordulhat, hogy passzív adatszolgáltatásra jön létre egy ilyen a hallgatólagos szerződés. Jó lenne, hogyha ez ügyben világosan fogalmazna ez az irányelv. És végezetül, de nem utolsó sorban, a konformitási kritériumok, mit várnak az, e, a fogyasztók ma, nagyon fontos ez a terms and conditions, azaz a felhasználói feltételek, vagy szerződéses feltételek jó lenne, hogyha eh, a konformitási kritériumokat hogyan értelmezünk, nyilván más területekhez kell itt igazodni. Az Európai Parlamentre mindenképpen számíthatnak abban, hogy a lehető legnagyobb mértékben javítsuk a jelenlegi tervezetet. Köszönöm. We're going to put the clock on. Um, Bekapcsolom az órát, a stopper órát, másfél percben kérem, próbálják megfogalmazni a gondolataikat. És a nem árnyék jelentéstevőkre nézve egy felszólalistát is elkezdtem összeállítani. Alin Van Boyson következik. Köszönöm szépen, Viki. Den nevében én szólok. Üdvözlöm a javaslatot a bizottság részéről. Úgy gondolom, hogy a fogyasztók számára nagyon fontos, hogy egyértelműek legyenek a jogaik, amikor digitális tartalmat vásárolnak a tagállamoktól az Európai Unión belül. Fontos, hogy bízzanak az európai piacban, és ez jó a vállalkozások számára is. Négy pontot ír le a kolléga. Ugyanaz a szintű védelem érvényesüljön a fogyasztóknak online és offline, Nagyobb egyértelműség a fogyasztói jogokkal kapcsolatosan az immateriális digitális tartalommal szemben, a fogyasztóvédelmi jogoknak megfelelően, szabályozói bizonyosság a, fogyasztók és a vállalkozások számára az idei fogyasztóvédelmi aki alapján, a JUSZ új szabályokat ne mossuk össze az adatvédelmi szabályokkal, amelyekről az általános adatvédelmi eh, rendelet és irányelv szól majd. Ami a hatályt illeti, agályokat eh, jelent az adat eh, pénzszerűsítése. Ezzel kapcsolatosan kérdései is vannak, pontosabban szeretné látni a tekintetben, hogy mi a digitális tartalom és mi nem a szerződés lejártával a tartalom törlésére vonatkozó kötelezettség túl optimista, és utal a tripadvisor re és hasonlókra is. Köszönöm szépen. And Angel Jambask is not here, so it's Antonis Corbus for the Liberals. Antonis Corbus a liberálisok nevében köszönöm szépen. Két órát töltöttünk egy meghallgatáson az imént. Köszönöm a bizottságnak, hogy ott is részt vettek. Nagy előrelépés történt a javaslatokkal kapcsolatosan. Sok az érdekelt itt, és a fejlesztő nekik is védelmet kell biztosítani. Az ambíciót támogatom, hogy létrehozzuk a digitális belső piacot. Erre kell összpontosítanunk. Ez a cél, a digitális egységes piac. Mindig gondoljunk erre, még mielőtt bármit teszünk. A modernizáció és a szerződéses szabályok harmonizálására nagyon fontos dolog. Egyértelmű szabályokra van szükség, és jogi biztonságra mind a fogyasztók és a vállalkozások számára és a fejlesztők számára. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a digitális tartalom fogalom meghatározása az ellen e, teljesítéssel szemben, ami nem pénz. Ez a, problémakör bizonytalanságot kelt. Poszt van szükség a jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatosan, ez is nagyon fontos. Ezt hogyan kezeljük, különösen amikor a szerződésekről beszélünk, amikor digitális tartalmat nyújtanak nem pénzbeli ellenszolgáltatásért, például adatért. Módosítókat fogok benyújtani a javaslathoz. Nagyon fontos, hogy a fogyasztói bizalom javuljon, hogy többen vásároljanak online, ez nem elégséges jelen pillanatban. Ugyanakkor nem szabad túlszabályozni ezt a területet, innovációra van szükség. Köszönöm. Thank you for sticking to time. Köszönöm, hogy betartotta a felszólalási időt. Utolsó zászló Zsánik Kavára. Merci, Köszönöm, elnök asszony és elnök úr. Másfél percet sem fogok beszélni, mert megkaptam a szót, bár nem kértem, ennek mindig örülök. Az Európai Bizottság és a szervezetek részvevőivel azt szeretnénk, hogyha kiegyensúlyozott szöveg lenne ki. Először is mindenképpen a fogyasztókat kell, hogy szolgálja. Az egyik tehát a szerződő feleket, a másik szerződő felett is védeni kell. Fontos, hogy a személyes adatokkal ne lehessen visszaélni, mint ahogy nagyon sokszor előfordul. Harmadsorban pedig arra kell nagyon odafigyelnünk, hogy a hosszú távra szóló szerződésekkel pontosan mit kezdünk. Mindenesetre nagyon köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy amely közelít a megfelelő egyensúlyhoz, még ha nem is velünk vele ott. És kevesebb, mint egy perc alatt mindent elmondtam. Köszönjük. Hol következő hozzászólunk Denis de Jong? Nincs itt. Masztálka kollega sincs itt. Julia Réda akkor. The green... Köszönöm szépen, a zöldek is úgy gondolják, hogy időszerű ez a javaslat, de az idő miatt én is csak kérdéseket szeretnék feltenni, illetve kritikus pontokat említenék meg. A két javaslat közötti egyeztetés szerintem mindenkinek van okostelefonja. A kérdésem az az, hogy most ez digitális tartalom egy médiumon, vagy ez kézzelfogható termék. A kettő közül az egyik hogyha ez digitális tartalom, akkor előfordul az, hogy, e, hogy, hogy széttörik a telefon, de akkor ez egy kézzelfogható termék, de hogyha a smartphone-t hardware szempontból nézzük, illetve a software szempontból, akkor már ez digitális tartalom. Tehát, hogy a preambulum bekezdés azt mondja, hogy a szoftver csak alárendelt tehát nem lenne jobb, hogyha a szoftvert, ami az okostelefonomban azt a digitális tartalomként kezelnénk, magát a telefon pedig kézzelfogható termékként. Most, hogy termékek vagy szolgáltatásokról van ez szó, ez is kérdés, de például a cloud szolgáltatások esetében szolgáltatásokról van szó ez nem vezeti a tagállamokat inkább afelé, hogy minden tartalmat szolgáltatásként kezeljenek, és ebből problémák akad, fakadhatnak. Szeretnék inkább egy általánosabb elközelítést a tartalommal kapcsolatban. Ennyiben hagynám most, és várom az Európai Bizottság válaszait. Márko Zullo itt van? Nincs? de mégis itt van. A nap a szemembe süt, és nem látok senkit semmiatt. Szerintem nem szólok hozzá. uh, uh then uh, Mrs. Ferrara. Ferrara asszony, ő sincs itt. can go to the list of the other members that have... Most akkor a további hozzászólók következnek. Kalász, Maria Grappini és jó magam, valaki más még? Nem, Kaja. Köszönöm szépen. Én is csak egy kérdéskört emelnék ki az időszűke miatt. Ez pedig az adatkérdés. kérdés a szerződés felmondásakor a felhasználó visszakaphatja adatait, tartalmait. Én támogatom ezt a megközelítést, ezt a bizottsági célt, de a megfogalmazás eléggé homályos, mert ez beszél a tartalomról. Ez lehet a felhasználó saját tartalma, de lehet ez felhasználói adat, vagy bármilyen más adat amire szüksége van a felhasználónak, a fogyasztónak, például, hogyha a cloud szolgáltásban tárolta a fényképet, akkor ezt visszakaphassa. De másfajta ját, például játékkal kapcsolatos adatokat kell visszakapnia. Ami az adatvédelmi szabályokat illeti, a cégeknek anonimá kell tenniük az adatokat, viszont nem mondjuk azt ki, hogy milyen adatokat kaphatnak vissza, és milyen adatokat kell anonimá tenniük a cégeknek, és ez ellentétes lesz az adatvédelmi rendszerre. Mit kell tenniük a, a, a cégeknek? Az Európai Bizottság mit gondol erről? A platformok kérdése, és az, hogy bizonyos cégeknek vannak bizonyos adataik, és a platformoknak más adataik vannak, például fizetéssel kapcsolatos adataik, Nos, ezt hogyan fogják majd az irányelvben tisztázni? Grapini. asszony, köszönöm szépen. asemenea directivă. Uh, așa cum a rezultat și din uh, discuțiile colegilor. Köszönöm szépen. Nagyon érdeklődve hallgattam a kollégák hozzászólását valóban szerintem is bizonyos alapfogalmakat kell tisztáznunk ebben az irányelv tarvazatban. Például, ahogy a Evelyn mondta, nagyon világosan kell tudnunk, hogy mi a hatája ennek. Fontos, hogy ez egy irányelvre egy rendelet. Világos szabályokra van szükség, amelyek ugyanazok minden tagállamban, még akkor is, hogyha át kell ültetniük a nemzeti jogba ezt a jogszabályt alapvetően, csak ekkor tudjuk megvédeni a fogyasztókat, hogyha más és más szerződések, formákat használnak a tagállamok, akkor ezt nagyon nehéz megoldani. Harmonizált szabályokra van szükség az online és az offline értékesítés esetében egyáltalán. Úgy érzem, hogy a javaslat nem kristálytiszta minden szempontból. Thank you. I've got some very... Köszönöm. Nekem is nagyon konkrét kérdéseim lennének. A 3.1-es cikkben any other data, bármely más adat, ezzel mit értenek, hogyha ez nem generált adat és nem személyes adat, milyen más adat lehet. Az 5.2-ben azonnali tartalomszolgáltatásról beszél a szöveg. Hogyan működik ez? Ez például az internet kapcsolattól is függhet. Azonnal, immediately vagy promptly, tehát azonnal. A funkcionalitás és operabilitás, amikor erről beszél a szöveg, akkor a hatás tanulmány pontosan vizsgálta ezt, nem tudom, hogy hogy a kézzel fogható termékekre alkalmazott fogalmainkat egy az egybe át tudnánk emelni erre. A 13-as cikkben pedig a szolgáltató adat visszaszolgáltatásával kapcsolatban arra gondolnak, hogy az első kliktől kezdve kell az adatot visszaszolgáltatni. A tartalomszolgáltatáson keresztül generált adatokon mit ért? Azt, hogy bármiféle olyan adat, amit a forrás kódokon keresztül generáltak, azt is ki kell adni, tehát a mögöttes forráskódot is akkor ki kéne adniuk, hiszen ez az érintett cég szellemi tulajdonjogával is össz, minden egyes adatot, adatbit bitnyi adatot, minden egyes klikre, kattintásra vonatkozó adatot nyomon kell tudni követni, illetve az adatvédelmi szabályokkal és a CRD-vel. Ez pontosan hogyan lesz akkor így e, kompatibilis? Have a short question. Nekem is lenne egy rövid kérdésem a bizottsághoz. Nagyon sok az eset jog vagy az ítélkezési gyakorlat, a szolgáltatásokkal és árukkal kapcsolatosan határon átnyúló helyzetben. Would fit and help when we distinguish these, these two areas. Thank you very much. If I understand what... Köszönöm szépen. És akkor ezzel lezárjuk a kérdések körét, talán a bizottság válaszolhatna. Thank you very much, Chair. Uh, quite a list. Um, I'll, I'll try to... Hát elég sok mindent kérdeztek, megpróbálok a kérdésekre mindre kitérni, ha valamire miről megfeledkezzem, akkor kérem emlékeztessenek, és válaszolok később. Azokkal kezdeném, amelyeket többen kérdeztek, ezek bizonyára legfontosabbak. Először is az online-offline piac közötti összefüggések, illetve hogy a, az általános adatvédelmi rendelethez és a fogyasztói jogokról szóló irányelvhez hogyan kapcsolódik ez a jogszabálytervezet. Ezzel kezdem először is. Az online értékesítési javaslathoz való kapcsolódás nagyon fontos, hogy a nyilvános konzultációban tavaly az derült ki, hogy nagyon fontos, amit a legtöbb válaszadó hangsúlyozott, hogyha egy rendelettel szabályozók a digitális tartalmat, a lehető legnagyobb mértékben össze kell ezt hangolni a meglévő kereskedelmi joggal, értékesítési joggal, a 99-es értékesítési irányelvvel. Ezt megpróbáltuk érvényesíteni, amennyire tudtuk, kivéve persze azokban az esetekben, ahol a digitális tartalomnak a sajátosságait érintjük. Megpróbáltuk azért az értékesítési irányelvből kiindulni, például a jogorvoslati eszközökkel, ugyanaz a hierarchia, mint az értékesítés irányelvben, de van egy sajátosság, mert a javítás és eh, a csere közötti különbségtétel értelmét veszti a digitális tartalomnál. Ilyen helyeken igazítottuk ki a szöveget, hogy alkalmazkodjon a digitális tartalom sajátosságaihoz. Másodszor a GDPR az általános adatvédelmi rendelettel való összefüggés. Ezzel kapcsolatosan fontos tudni, hogy mindkét jogszabály érvényes, mivel különböző szemszögekből tekinti ugyanazt az ügyet. Az adatvédelmi irányelv a magánéletvédelmét, az alapjogokat tekinti elsődlegesnek, ez a javaslat pedig megpróbál egyensúlyt teremteni a teljesítés és az ellenteljesítés között egy szerződés esetén. Ilyenkor, eh, hogyha a termék nem olyan színvonalú, mint amiért fizettem, vagy amit ígértek, akkor valamilyen jogorvoslatra van eh, jogom. Ez két eh, nézőpont, és mind a kettőt alkalmazni szeretnénk, ez a célunk. Ezt akarjuk biztosítani, és hogy nem mondjanak ellent egymásnak. Azután a szerződés lezárásáról is beszélnünk kell. Mind, mindkét jogszabály érvényes tehát, ilyenkor nem szabad túl nagy terhet róni a szolgáltatóra. A legfontosabb dolog, hogy ahol személyes adatokat nyújtottak, és ez a javaslat azt mondja, hogy a szolgáltató nem használhatja fel a személyes adatokat és más adatokat. A szavakat azért választottuk meg így, mert nem csak a személyes adatokról, hanem más adatokról is szó van, ez az első fontos dolog. Második dolog, hogy a preambulumban leszögezzük, hogy ha a szolgáltató elvégezte azt a kötelezettségét, amit a GDPR szerint meg kell tennie, hogy törli vagy anonimizálja az adatokat, akkor megtette, amit meg kellett tennie a szerződéses szabályok szempontjából is. Végül pedig, ami a koherenciát illeti a fogyasztójogokra vonatkozó irányelvvel is, ami nagyon fontos, hogy összhang érvényesüljön, mivel a két jogszabály kiegészíti egymást. A CRD az szerződés előtti viszonyokat szabályozza, és minden fogyasztói szerződése vonatkozik, vagyis majdnem minden olyan szerződésre, amelyre ez a javaslat is kiterjed. Az egyetlen különbség, hogy ezek olyan tartalmak vagy szolgáltatások, amelyeket adat ellenében szolgáltatna. Ez az egyik kérdés, amit a CLD felülvizsgálatában meg, fogjuk, meg fogunk vizsgálni. Ezen nem akarunk változtatni, ez 2011-ből származik, 2014-ben kezdtük el végrehajtani, túl korai még ezen változtatni. A felülvizsgálat most kezdődik 2016-ban, ezt kivárjuk, áttekintjük az egész alkalmazási tapasztalatot az irányelvvel kapcsolatosan, és ezen belül majd ezt a vonatkozást is ellenőrizni fogjuk. Illetve egy másik dolgot is, a digitális tartalom fogalma egy kicsit másképp határozódik meg a fogyasztóvédelmi irányelvben, inkább kereskedelmi megfogalmazás ez, de az eredmény nagyon kicsi, kevésben különbözik csak. Három jelentéktelen különbség van csak, kettő szerződés elleni feltétlen, feltétel, és még egy harmadik jog, az elállási jog. A második kérdéskör pedig arra vonatkozott, hogy hogyan tudunk jövő biztosak lenni, vagyis miért, hogy másképp fogalmazzak, a javaslatban miért határozunk meg két határt. Az egyik a beépített szoftver, beágyazott szoftver. Például Gephardt asszony említette az intelligens autó példáját, de sok példát mondhatnék. Például egy mosógép, abban is van már szoftver. És három lehetőségünk volt. Egy, hogy a digitális ter- termékekre vonatkozó szabályokat alkalmazzuk, a online értékesítési szabályokat, vagy ezeknek egy keverékét. A kérdés miért volt, hogy miért az volt, hogy miért nem egy keveréket alkalmaztunk. Azért, mert megpróbáltuk beleélni magunkat az átlag fogyasztó helyzetébe, és hogyha, hogyha ilyen vegyes szabályokat alkalmazunk, a jogász ezen kiigazodik, de az átlag fogyasztó nem érti, hogy mondjuk egy nem működő mosógép esetében miért mások a szabályok, hogyha egy fogaskerék nem működik benne, vagy hogyha a szoftver. Egyértelmű megoldásra volt szükség, és ezért jöttünk, jutottunk el ahhoz a arhoz a megoldáshoz, hogy különbséget kell tenni az kézzelfogható termékek és a digitális termékek között két feltétele a digitális tartalom beépített része a terméknek, ebben a példában a szoftver, ami beépített része, szerves része a munka a mosógépnek, és része a termék fő funkciójának, vagyis hogy a mosógép kimossa a piszkos ruhát. Néhány hónappal ezelőtt egy Teslában ültem életemben először, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy mennyi szoftver működik ebben az autóban, de ez még mindig csak azt szolgálja, hogy én A pontból B pont bejussak, persze nagyon kellemesen. Lehet, hogy majd valamikor a jövőben az autó célja már nem ez lesz az elsődleges funkciója, hanem egy iroda lesz négy keréken, vagy valamilyen szabadidő eltöltési eszköz négy keréken. Ezért fontos, hogy ez a különbségtétel a jövő próbáját is kiállja, és nem mondjuk azt, hogy most a termékekre vonatkozó szabályokat alkalmazzuk, és 10-15 év múlva pedig áttérünk a digitális tartalomra vonatkozó term szabályokra, de ez a különbségtétel jövő biztos kell, hogy legyen a másik határeset, a digitális tartalom, ezt is többen említették, vagyis az a digitális tartalom, amelyet materiális hordozón értékesítenek egy film, mondjuk egy DVD-n. Itt is három lehetőségünk van. Azt mondhatjuk, hogy ez a, a termékekre vonatkozik, B, vagy az digitális tartalomra vonatkozó szabályokat alkalmazunk, C, különbségtételt teszünk a cél lett volna a legjobb megoldás, legkézzelfoghatóbb, de az előző érvelés miatt nem így jártunk el, mert az fogyasztónak ezt nehéz elmagyarázni. El kell dönteni, hogy az árukra vagy a digitális tartalomra vonatkozó szabályokat alkalmazzuk. Megvizsgáltuk, hogy mi a gazdasági érték. És az érdekeltek is azt mondták, hogy <clears throat> maga a műanyag, ami a hordozó, annak nullához közelít az értéke, vagyis ami a hozzáadott érték, az a digitális tartalom. Ezért a digitális tartalomra vonatkozó szabályokat alkalmazzuk, mert az érték nagy részét ezt teszi ki. Még ha kézzelfogható hordozón is értékesítik. A fogyasztó szempontjából ennek azért van értelme, hogyha visszamegyek a boltba a DVD-be, nem az a legnagyobb bajom, hogy megkarcolódott a műanyag, hanem hogy nem, nem működik a szoftver, mert nem látom a filmet. Tehát a digitális tartalomra vonatkozó szabály oldja meg a problémát leghatékonyabban. Utolsó kérdés ebben a körben. 3 d nagyon fontos témát említett, amelyet részben mi is kezelünk. Itt a digitális fájról van szó, hogyha ez hibás, akkor az irányelvhez tartozik. Viszont amiről nem beszélünk, az az, hogyha például valakinek otthon a 3D nyomtatóján valamit ki akar nyomtatni, viszont maga a nyomtató hibás, vagy a kinyomtatott termékkel okoznak kárt. Ezt akartuk szabályozni, nagyon fontos pont, amivel szabályozzunk, de ezt nem akartuk kitszabályozni, szabályozni, mert túlságosan keveset tudunk még erről. Voltak még nagyon specifikus kérdések is, amelyek specifikus rendelkezésekhez kötődnek. Sajnálom nem sorban haladok, csak megválaszolom Ford asszony kérdését először is. Mik jelentenek a minden más adat kifejezés? A személyes adat az egyértelmű, mert amit alkalmazunk, az a személyes ö, adat definíciója. Minden olyan adat, ami egy egyénhez kötődik, az egy személyes adat. Minden más adat, az bármi más lehet. Bármi, amit nem lehet egy adott egyénhez kötni, ez a minden más adat, és ezen irányelv hatája alá esik. Miért kell, Most például a CRD esetében azt mondtuk, hogy 30 napos uh, szállítási határidő van. A digitális tartalom esetében ennek nincs értelme, mert ez azonnal át lehet adni az interneten, online, az ott lesz azonnal egy szempillantás alatt. Nem kell ehhez egy kamion, hogy ezt elszállítsák. De lehetnek olyan esetek, amikor az eladó tudja, hogy időre lesz szüksége. Amikor a meghallgatást tartottuk, az ALDE képviselője mondott egy példát, hogyha megválaszolom az új Adél CD-t, vagy le akarom azt tölteni, még nem jött ez ki, de van egy előfezítésem, hogyha az eladó tudja, hogy ezt nem tudja az új Adél CD-t, vagy egy adott dalt átadni, és egy hónap, akkor már csak egy hónap múlva jön ki, akkor ezért az ötös cikk kettes pontja azt mondja, hogy a kivéve, hogyha a felek másképp meg nem állapodtak. Tehát megvan a lehetősége az eladónak arra, hogy egy adott határidőt ö, fogadjon el. Tehát ez lehetséges az irányelv szerint. Most megválaszolnám Fosz úr kérdését is. Az a kérdés, hogy hol van a szerződés szabadsága. Először is alapvetően az a helyzet, hogy a 19-es cikk értében az irányelv minden előírása kötelező érvényű, és nem lehet eltérni ettől, kivéve két esetben, ez maga a 19-es cikk, itt két előírás van, az egyiket már említettem, ez az ötös cikk kettes bekezdése, és a másik pedig a hatos négyes bekezdése. De van még egy kategóriája a kivételeknek, amikor felhasználó látta a hibát, látja, hogy hiba van, felismeri jogait, és ilyenkor megy a szállítóhoz, és akkor ilyenkor van a lehetőség arra, hogy megállapodjanak egymással. Ez a, előfordulóban más irányában is, ezt vettük át. Volt még egy kérdés. Fordasszonytól, hogy a hatos egyes pontjának A bekezdésében, amit meghatároztak, itt azt mondta, hogy nem tudjuk ezt átmásolni más rendeletben. Nem is tettük ezt meg, mert specifikus pontokat említettünk meg, amelyeket akkor láttunk, amikor nagyon sok szerződést megvizsgáltunk, és láttuk a problémákat, és láttuk, hogy milyen problémák vannak, például biztonság, működőképesség, hozzáférhetőség, folyamatosság. A hozzáférhetőség és a folyamatosság ugyanazon érem két oldalát jelentik, tehát pontosan ezek miatt elmutattuk azt, hogyha ha a fogyasztóknak gondja van a digitális tartalommal, ezt írtuk bele. Volt még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a szolgáltatónak vissza kell adnia minden adatot. Más kérdés is érkezett más képviselőktől ugyanebben az irányba. Hát magyarázzam el röviden a 13-as cikk struktúráját. Itt megkülönböztetünk azon adatok között, amelyeket fizettek, és itt az az ellentétezés részeként. Itt um, arról van szó, hogy elállnak a felhasználástól. Itt általános uh, meghatározásra van szükség, ami lefedi minden a személyes adatokat, mint pedig uh, az egyéb adatokat. A 17-es cikkben, hogyha a szolgáltató uh, azt teszi, ami az előadásban is benne van, tehát anonimizálja a személyes adatokat, vagy tör, tör, törli azt, akkor azt teszi, ami 13B-ben is benne van, eláll a felhasználásuktól. De más adatok, amelyeket fizettek, ezeket már nem lehet felhasználni, és itt van a megkülönböztetés, ami a C-ben is benne van, milyen fajta digitális tartalomról van szó, amit szolgáltatok. Például valaki cloudban tárol adatokat, fényképeket például, családi képeket, ezek lehetnek személyes adatok is, hogyha ezek hozzám kötődnek, vagy más családtagomhoz, de lehetnek olyan fotók is, amelyek egy tájat ábrázolnak, ezek nem személyes adathoz kötődnek. Nagyon sok ilyen szerződést vizsgáltunk meg, és olyan zárulékokat találtunk, amelyek a szolgáltatónak lehetővé teszik azt, hogy azokat az adatokat, alkalmazzák bármilyen célból. Tehát reklámozhatnak az én tájkép fotóimmal. Hogyha valakinek sok természeti fotója van, vagy naplemente fotója van, például nekem eh, nagyon sok eh, éjszakai fotóm van európai fővárosokról, hogyha azt például eh, egy cloudban tárolom, és fel akarom mondani az előfizetésemet, de nem kapom vissza a fotómat, akkor emiatt én nem tudnám gyakorolni jogaimat, és ennek a cikknek a lényege az az, hogy a felhasználót nem lehet eltántorítani attól, hogy ne használja a szolgáltást, csak azért, mert nem fogja visszakapni az adatait, vagy más formátumba kapja vissza, vagy fizetnie kellene érte, vagy túl sokáig kell várni ezekre. Tehát ez húzódik meg ezen cikk mögött. Ezzel már válaszoltam Kalász asszony kérdéseit. Kalász asszony arról is kérdett, hogy milyen helyzet a platformokról, ahol más adatokat tárolnak, például fizetési adatokat. Jaj, lejárt az időm? No, answer Miss Kalász's question. Okay. Igen, Kalász asszony kérdésére válaszoljon, de igen, tényleg fogyó, fogyóban az idő. Platform... Nézést kérek, a platformok kérdése roppant bonyolult, mert a platformok közvetítők vagy szolgáltatók is lehetnek. Hogyha a szolgáltatói oldalon lépnek fel, akkor rá, vonatkozik rájuk ez, hogyha közvetítők, akkor nem vonatkozik rájuk az irányelv, és éppen ezért nem kell őket magukat a, ezekhez a szabályokhoz. De hát az adatfeldolgozás és ellenőrzés tekintetében a GDPR értelmében még mindig van némi védelme a fogyasztóknak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük ezeket a válaszokat, ugyanakkor több kérdésre konkrétan nem válaszolt például az én nagyon konkrét kérdésemre. Miért kérd- teszünk fel ennyi kérdést? Mert próbáljuk megérteni azt, hogy hogyan lehetne ezt tényleg a gyakorlatban is megvalósítani. Például, hogy az irányelv vonatkozik-e, eh, milyen módon irány vonatkozik egy okostelefonra, vagy sem. Tehát kérjük, hogy esetleg hallgassa vissza a felvételét ennek az ülésnek, és esetleg várhatunk írásbeli válaszokat, vagy egy digitálisan letölthető adatcsomag formájában, amiket aztán majd... Not a problem. Két oldalúan természetesen szívesen válaszolunk, elnök azt mondja, ez nem okozhat problémát és akkor majd ezeket a válaszokat a saját platformjaink segítségével közé tesszük. Köszönöm Svoboda úrnak, adom vissza a szót. Köszönöm. Az társelőadókhoz fordulok. Hogyan tovább, mi a következő lépés, mi a lehetséges menetrend? Ja, wir haben uns äh, gestern getroffen. Tegnap találkoztunk Fosszúrral, illetve a titkársággal is, és köszönöm szépen a nagyon jó munkát, és különbözőek voltunk, voltak kiinduló pontjaink, de megállapodtunk abban, hogy még a nyári szünet előtt elkészítünk egy munkadokumentumot, amelynek alapján júliusban a két szakbizottságban egy közös vitát tarthatunk. Láthatjuk akkor majd, hogy a jelentésünk milyen irányba fog majd haladni. Szeptemberre fog elkészülni a jelentés tervezetünk, vagyis szeptember 7-én fogjuk ezt fordításra átadni, annak érdekében, hogy gyorsan haladjon a munka. Ezután a módosítók benyújtásának határidejét majd meghatározzuk, lesz majd vita a tervezetről, szeptember 29-én, október 13-án lesz a módosító határideje, november 7-én, 8-án beszélünk a módosítókról. Megalapítottuk azt, hogy nagyon különbözőek a hagyományaink a júriban, illetve az imkóban, mert az imkóban mindig úgy járunk el, hogy a kompromisszumos módosítókról is vitázunk, a juriban viszont ezt nem teszik meg, és a kérdés az az, hogy hogyan fogunk most eljárni majd, hiszen mások a hagyományaink. Két lehetőség van, vagy eh, én, hogyha én nem dönthetek persze erről, a koordinátoroknak kell erről dönteniük az imkóban. Persze lemondhatunk eh, erről, hogyha az árnyékjelentéstevőkkel egy közös találkozót tartunk a szabadságüléseken kívül, úgyis megtesszük ezt a döntések meghozatala előtt, tehát lemondhatunk arról annak érdekében, hogy időt nyeljünk, és december 5-én szavazhatnánk a tervezetről. Hogyha jól látom, ebben állapodtunk meg, bár Fosz úr úgy gondolom, hogy időközben újabb javaslattal állt elő, kicsit ez meglepett, mert tegnap ebben nem állapodtunk meg, de remélem, hogy ez kivitelezhető lesz annak érdekében, hogy még ez év végén lezárjuk ezt a munkát, és gyorsan a jövő év elején a plenárisra kerülhessen ez a téma. Fosz úr, igen, kiegészteném megállapodtunk abban, hogyha sikerülne a problémákat áthidalni, vagy a más javaslattal nem sikerülne dűlőre jutni, akkor lehetséges, hogy egy kis rugalmasságra lenne szükségünk, hogy boldoguljunk. Ez csak egy kis utalás ahhoz, hogy jelenleg ez a tervünk, ahogy ezt mondta a kolléganőm, de lehetséges az, hogy ez kismértékben változhat, hogyha nehezebb lesz a helyzet. Akkor vissza is adom a szót Szoboda úrnak. Szerintem le is zárhatjuk az ülés első részét, Szoboda úr. Örülök annak, hogy elnököm volt ezen az ülésen. Rendben, akkor kezdődjék a második.